So, Kedves kollégák, kezdjük némi szünet után újra. Néhányan persze már a misszió miatt csehekhez is ellátogatott. Néhányan ellátogatunk tehát a misszió miatt, és most nézzük akkor a következőt. Mentesítés 2018, 8-as napi rendi pont egyéb intézmények, a következő pedig az Európai Külügyi Szolgálat, Európai External Action Service. Tehát csak azért, hogy mindenkinek legyen meg a megfelelő papírja, akkor átadom a szót. Két órás beszéddel készültem, kérem mindenki foglalja el a helyét csendesedjen el, rengeteg fontos dolgot szeretnék mondani. Persze viccelek, Szerintem ennyi mindenkinek köszönöm, szavazzunk. So, ab die Post. Yeah. Dann können wir schon. Let's start. So I continue in English, so it's a little bit easier. We start first with the roll call vote. Először név szerint szavazunk a módosított határozattervezetről. Megnyitom a szavazást. Néhány kollégának még elő kell szedni a kártyáját. Lezárom a szavazást. 20 in favor. 20 mellette, 3 ellene szavaztak. Nem volt tartózkodás. Most pedig az állásfoglalás tervezet következik. A preambulum bekezdés első módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Második ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva Elfogadva, javítja magát az elnök. Hatos. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt meg kell, hogy nézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. The vote is Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 12 szavazattal 11 igen ellenében. Hetes módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 12-es bekezdés, itt részenként fogunk szavazni, a néppárt kérésére. Az első részről szavazunk, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, ki van mellette? Ellene? Ezt meg kell nézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 12 szavazattal, 11 igen ellenében. Aztán a tízes módosító következik. Ki van mellette? Ellene. Az SND ellene van? <laughs> Sorry, Maria. <laughs> It's okay. It's rejected. Ezt elutasítottuk. 11-es Who is in favor? Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. 12-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 13-as ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 14 ki van mellette? ellene. Azt hiszem elfogadtuk, de nézzük meg elektronikusan is. We close. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 13 szavazattal. A 16-os következik, ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 17-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 18, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 19 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 21. Két részben szavazunk a néppárt kérésére. Az első részről szavazunk most, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész egy szóbeli módosítóval az etikai iránymutatásról van-e ellenvetése bárkinek? Nincs. Akkor ki támogatja ezt? Ki van ellene? tartózkodás elfogadtuk. 22. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 22-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 12 szavazattal. 23. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. A 24-esnél három részben szavazunk. Részenként szavazás az SZND kérésére. Tehát az első részről szavazunk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész, ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. Rejected. Elutasítva. Elnézést mondja az elnök. Az én hibám volt. Harmadik rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Take this thing off. It's better. 25. Ki van mellette? A harmadik részt ellenőrizzük? Jó, akkor nézzük meg a harmadik részt, megnyitom a szavazást. Close the vote. It's adopted. Elfogadtuk 13 szavazattal, 11 ellenében. 25 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 26 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 27 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 28. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 29. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. A 32-es következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Azt hiszem elfogadtuk, de nézzük meg azért. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12 szavazattal. 33 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 34 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 35. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 36. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 37. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 39. Ki van mellette? ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 40-es ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41 ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. 42 ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 43. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ezt elutasítottuk, azt hiszem. Megnézzük, ha bárki azt mondja, hogy megnézzük elektronikusan, akkor ez így lesz. Tehát megnyitom a szavazást a 43-assal kapcsolatban. still open, 43. Még mindig lehet szavazni? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egy szavazat különbséggel. 44, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 45, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 46. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, csak a biztonság kedvéért. Csak hogy egyértelmű legyen. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a 47-es következik. Egyet kihagytam, mondja az elnök. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Elfogadva, javítja magát az elnök. Én már az AFET egyet keresem, ott meg a plusz van. Tehát AFET egy, ki van mellette? Ellene? I, I'm asking you megkérdeznék mindenkit, hogy szavazhatunk-e egyben a nyolcasig. No, yes. Igen vagy nem? Till six. A hatosig? Just the first three. Csak az első három, mondja Flanagan úr. Jó, akkor a ház első háromról ki az, aki mellette van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Afet 4, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Afet 5, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Afet 6, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Afet 7, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Afet 8, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Afet 9, ki van mellette, ellene, Ellenőrizzük. Azt hiszem elutasítottuk. We'll close the vote. Lezárom a szavazást. 12-11 ellenében elfogadtuk. Tehát név szerint szavazunk az állásfoglalás tervezetről a módosításokkal együtt, megnyitom a szavazást. The vote is closed. 21. szavazattal, 3 ellenszavazattal megszavaztuk, gratulálunk. A kilencedik következik, az EU általános költségvetése 2018-as mentesítés, a tanács és az Európai Tanács. Először Az első bekezdésről szavazunk, egyes és kettes módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Aztán név szerint szavazunk a határozat egészéről a módosításokkal együtt. Ki van mellette? Illetve név szerinti szavazás. Éva Blazer, minus Huh? Why are we voting minus? Huh? If we wish to postpone, it's a plus. If we don't... Ha ezt el akarjuk halasztani, akkor plusz, ha nem akarjuk, akkor mínusz. Ez így van valóban? No, it's the role... Nem, most név szerint szavazunk a mentesítésről, hogy ezt elhalasszuk-e vagy sem. Tehát akik azt akarják, hogy halasszuk el, akkor azok plusz nyomjanak, Kérem, nyomjanak pluszt. A roll call... Név szerint szavazunk. Ott van az egyes és a kettes, és utána a név szerinti szavazás, és utána jön a hármas. Jó? Akkor lezárom a szavazást. Most mindenki tudja, hogy miről szavazunk, tehát 23 szavazat érkezett az igenre. Jó, most akkor a, a hármas módosító következik. Ez is név szerinti szavazás az SND kérésére. Megnyitom a szavazást. Vote is... Lezárom a szavazást. 16 igen, 7 nem, egy tartózkodás. Négyes módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadva. Ötös, ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilenc ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tíz ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11 ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12 ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13 ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor a 14-es ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 19 ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 20-as ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 21 ki van mellette? ellene, tartózkodás, elfogadva. 22 ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítva. 23 ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. 24 ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutas, elfogadva. 25 ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 26. Név szerint szavazunk az SND kérésére. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16 szavazattal, 7 ellenszavazattal és egy tartózkodással. 27-es. Ez kiesik. 28. Ki van mellette? ellene, tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ellene, ellenőrizzük. Open the vote. Megnyitom a szavazást. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 14 igen, 10 nem szavazattal, nem volt tartózkodás. 30-as, ki van mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. Elnézést, mondja az elnök, tévedtem. Tehát 30-as ki volt mellette? Igen, elfogadtuk. 31-es ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Aztán itt van a 15-ös, első rész. Ezt visszavonták, úgyhogy csak a második részről szavazunk. Ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. 32. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. Aztán a 36-osra térünk át, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. Igen, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 36-osról. Ellenőrizzük a 36-ost. Egy pillanat. Lezárom a szavazást. Köszönjük, Markus. Egyértelműen elutasítottuk 18 ellen szavazattal. nem volt tartózkodás, és 6 igen szavazat érkezett. 37-es. Nem, ez nem esik ki, mert tehát 37-es, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 38. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 39 mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 40-es mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Aztán az Alkotmányos Ügyek Bizottsága, AFKO 3-as, ki van mellette? Ezeket is blogba tudjuk rakni, a 3-as, 4-es, ez megfelel mindenkinek? AFKO 3-as, 4-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. AFKO 6-os, 7-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. Afko 9-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Aztán név szerint fogunk szavazni az állásfoglalás tervezet egészéről a módosításokkal együtt. Megnyitom a szavazást. Roll call vote, yes. We close the vote. Lezárom a szavazást. 23 igen, egy nem szavazattal, nulla tartózkodással gratulálunk. Akkor a következő mentesítés az Európai Számvevőszékről szól. Kérem, először név szerinti szavazás a határozat egészéről. Megnyitom. Lezárom. 24 igennel. Húha, ez ritka. Akkor egyes módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadok. Kettő. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadok. Négy. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadok. Öt. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 7. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 9. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 10. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 11. Két részben első részről szavazunk. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Köszönöm szépen. Második részt megnyitom a 11-es módosítóra. Elfogadtuk egy szavazattal. Jó? 12-es. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 12. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 13. Igen. Nem. Már volt. 14-es akkor igen. Nem tartózkodás elfogadtuk. 15 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 16 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 17 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 18 igen, nem, akkor ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom a szavazást. 13-11 arányban elfogadtuk. 19. 19, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 21, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 23, igen. Nem tartózkodás elfogadtuk. 25 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 25 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 26 igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük. 12-11 arányban elfogadtuk. Kúsz úr, Tamás, te vagy a felelős. Te felelsz a név szerinti szavazás, oké? Okay. Megnyitom tehát a szavazást az egész szövegre, mint módosított formában. 22 plusz szavazattal tökéletes. A következő, a negyedik rész a bíróság. Először név szerinti szavasság a határozat egészéről. Igen, kérem, ha ki igennel szavaz, az a, azt a gombot nyomja meg, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 22 2 ellenszavazattal. Egyes módosító. Nem, a kettessel kezdjük. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négy. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Ellenőrizzük, szerintem elutasítottuk. elutasítottuk. Jó, van nekem volt igazam, nagyszerű. Egyszer végre nekem. Ötös módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Kilenc, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadva. Tíz, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadva. Tizenegy igen, nem, tartózkodás, elutas, elfogadva. 13-as. 12. 12 igen, nem. Tehát ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 13 igen, nem. Tartózkodás, elfogadva. 14 igen, nem. Tartózkodás, elfogadva. 15 két részben, igen, nem. Tartózkodás elfogadva. Második rész. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük, persze. Semmi gond vele. Elutasítottuk. 16. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17. Igen. Nem. Tartózkodás. El, elutasítva. 18. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 19. Igen. Nem tartózkodás elfogadva. 20. Részenkénti szavazás az első bekezdésről, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész. Igen, nem. Ellenőrizzük, mert most egyel több van, egyel több szavazat van. Nem tudom, hogy hogy lehet. Sárnecki úr, ön az, aki dönt, az do... ön, ön, ön lesz a mérleg nyelve, akkor megnyitjuk tehát a 20-as második részére a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-12 arányban Thomas, úgyhogy ez pech. A, a Júri 21. A 21-nél tartunk, igen. Igen szavazattal, nem. Tartózkodás elfogadtuk. Júri 3. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Júri 7. Igen, egy blogban. 7, 8, 9. Rendben, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 12, 13. Igen. Nem. Tartózkodás, elfogadva. Aztán 15 két részben. Első rész, igen. Nem. Második rész. Ja nem, bocsánat. Na jó, akkor első rész ki van mellette? Az első rész igen, nem. Hát ezt ellenőrizni kell, olyan, mintha ellenőrizzük. Lezárom, az, lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. Második rész. Igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. Név szerinti szavazás a, az állásfoglalás indítványról módosított formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-3 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk, gratulálunk. A következő a hatos rész, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Itt az egyes módosítóval kezdünk. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Név szerinti szavazást kell végezzünk a a határozat egészéről módosított formájában. Ezt el akarjuk. Aki ha elhalasztja, az plusszal, aki nem akarja elhalasztani, az mínusszal szavaz. Megnyitom. Tehát, ha elhalasztást akarunk, akkor plusszal, ha nem akarunk elhalasztást, mínusszal szavazunk. Lezárom a szavazást. 24 plusz és egy tartózkodás van. Tehát az állásfoglalás kettes állásfoglalás tervezet igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes név szerinti szavazást kért az SND. Megnyitom. A négyes módosítóról. Lezárom. 16 plusz és 8 mínusszal elfogadtuk tartózkodás nélkül. A következő az ötös módosító. Név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. 14 plusz, te 10 mínusz, egy tartózkodás mellett elfogadtok. A hatos módosító, első rész, két részből áll, első része. Igen? Nem? SND tartózkodik? Első résznél tartunk. Az első részt visszavonták, az SND azt mondja, hogy az első részt visszavonták. Ez az önmódosítójuk. Második rész. Rugalmasak vagyunk. Második rész. Igen. Második rész. Tehát a hatos módosító mellett ki van. Ellene ki van. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes. Igen. Nem tartózkodás elfogadva. 9. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 11-es. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 12. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 14. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 15 igen, nem, tartózkodás el, elfogadva. A 16 két részben az első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 11-14 arányban elutasítottok, nincs tartózkodás. 14 nem, tehát. 17-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 18. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 19. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 21. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 22. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 23. Név szerinti szavazás az SND kérésére. Megnyitom. Lezárom. Huszonnégy, igen. Csak egy tartózkodás. Huszonnégyes, 24-es, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 25, igen. Szóbeli módosító. Van-e bárkinek ezzel szemben ellenvetése? Úgy látom nincs. Akkor ezt meg, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 26-os. 26. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 3 kiesik így. Nem, ez csak egy jelzés, jó. Ez csak egy jelzés, akkor a hármasról szavaznunk kell. Mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. 27, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 28, név szerinti szavazást az FSZND kérte, megnyitom. Lezárom. Tizenöt igen, kilenc nem szavazzal, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Elfogadtuk. 29. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 30. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 31. Igen. Nem tartózkodás elfogadva. 32. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 33. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 34, 35, 36 és 37-es. Egyszerre blogban tudunk szavazni, ki van mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Mind a négyet. Ajön a 38-as, első rész szóbeli módosítóval teljes mértékben sajnálja, hogy bárki kifogásolná ezt, ellenvetés nincs, akkor megszavazzunk az első részről. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. A szigorúan és teljes átláthatóságban. Ellenvetés a szóbeli módosító ellen van-e? Nincs. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 39. Két részben. Megnézzük az elsőt. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 41. A második, 39 második rész rendben, megnyitjuk a szavazást. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 30-12 ellenében. Hát szűk volt, idézőjelesen. 41. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 42-43 együtt, mellettük, ellenük. Tartózkodás elfogadtuk. 44 mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 45 mellettem, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette ellene elfogadtuk 47, mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 50 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 51 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazás az 52-esről. Megnyitom a szavazást. Vote is Lezárom a szavazást. Huszonnégy igen, nulla nem, egy tartózkodás. 54 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. A következő háromból akkor az 55-55-57-ről együtt mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le az 58-asat. You're right. Members should ask for checks. <laughs> yeah, close. It's 19 to 6, so... 6-19 ellenében elutasítva. Steve. 60-as. És 60-61 tömbben mehet. Ki támogatja? Ki van ellenük? 6-61 kitartózkodott. Elfogadtuk. 62-től 64-ig tömbben. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalás indítványról módosított formájában név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Close. Lezárom a szavazást. 24 egy ellenében gratulálunk. Régiók Bizottsága. Egyes módosító. Jelesül, hogy halasszuk el. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? SZND ellene? Ki tartózkodott? Elutasítva. Az egész határozatról módosított formájában név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Vote is open. Now we are voting on a roll call vote. Név szerint szavazunk arról, hogy megadjuk-e a mentesítést. Az egyes módosítóra nem szavaztunk, tehát meg szavazhatunk a mentesítésről. Lezárjuk a szavazást. A mentesítést megadtuk 18 hét nulla tartózkodás mellett. Egyes módosít, kettes módosító kitámogatja. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellettem, ellenem, ellenőrizzük ezt le megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Kilenc mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Tizenegy mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-től 14-ig szavazhatunk egyszerre? Ki támogatja őket? Ki szavaz rájuk? már. kitartózkodott, elfogadtuk. 15 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 16 mellettem, ellenem, tartózkodás ellenőrizzük ezt le. Team, the vote is open. Close. Lezárom a szavazást. Rejected. Elutasítva. Szavazat egyenlőség mellett egy tartózkodással. 17 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 18 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 20 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 23 mellettem, ellenem, elfogadtuk, úgy hiszem. Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 13-11 ellenében. 24 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk 25. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. 26 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30 mellettem, ellene. tartózkodás elfogadtuk. 31 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 32 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 35 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Név szerint szavazunk az állásfoglalás indítványról módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. 22 igen, 2 nem, egy tartózkodás. Európai Ombudsman Hivatala. Először is név szerint szavazunk az egész ö, határozatról, hogy megadjuk a mentesítést, megnyitom a szavazást. It's closed. 23. Lezárom a szavazást. 23 igen, egy nem, nulla tartózkodás. Egyes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Kettes, mellettem, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11 igen, 12 nem egy tartózkodás ad utasítva. 3, 3-as módosító mellette, ellene. Ellenőrizzük le 3 hármast. Ki támogatja? Nézzük csak meg újra. Ki van ellene? Rendben van. Tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette. Ellenem tartózkodás elutasítva. Hatos mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tíz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 14-es kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 20 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 22-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 23-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 26 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. Név szerint szavazunk az állásfoglalás indítványról módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 igen, egy nem, nulla tartózkodás. Kilencedik szakasz, Európai Adatvédelmi Biztos. Név szerint szavazunk a mentesítésről szóló határozatról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 igen. 0, mínusz, 0 tartózkodás. Első módosító mellettem az egytől től együtt? Lehet együtt? Lehet? Akkor hajrá. Egytől től Igen. Nem? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Ötös, ki támogatja? Ki szavaz nemmel? Ki tartózkodott? Hát ezt azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. melyet most lezárok. Hét igen, 15 nem elutasítva. Hatos módosító és hetes együtt mehet így. Mellettük, ellenük, kitartózkodott, elfogadtuk. Nyolcas, mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tíz, mellette, ellene elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodott-e valaki elutasítva? Azt hiszem, de ellenőrizzük le. Ellenőrizzük le. Egy szavazat többséggel elfogadva, 13-12 ellenére. 12-es. A 12-es, 13-as együtt, igen, 10 mellettük, ellenük tartózkodott-e valaki, elfogadtuk őket. Részenkénti szavazás a 14-esről, első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész. Mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük le. Szavazzunk tehát. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk bizony. 16-9 ellenében nulla tartózkodással. 15 mellettem el, nem, tartózkodás elutasítva. 16. Na most ki támogatja? Ki ez, aki ellene van? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 17-es mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Jönnek a libe modítás módosítói, kettes, mellette, ellene. Elfogadtuk libe négy, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Azután pedig az állásfoglalás indítványról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en igen, egyel nem elszavaztak nem tartuk, tartózkodó senki sem. Gratulálunk. Azt hiszem, a big thank you to the secretariat. Nagy köszönettel tartozunk a titkárságnak is, mert tényleg rengeteg ügyben kell szavaznunk, és jól előkészítettek mindent one of the last one but of the least. So now we are coming to the discharge of the H. Jelentés az uniós ügynökségek mentesítéséről. Elkezdjük az elsővel, mindjárt nézem, hogy ez melyik az. A horizontális jelentésről szavazunk. A költségvetés végrehajtásáról az Európai Unió ügynökségeinél a 2018-as évben performancia, pénzügyi menedzsment és ellenőrzés. Az előadó Csernecki kollega. Kéri a szót Csernecki kollega. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők. Együttműködését köszönöm, a kollégák együttműködését nagyon hatékonyan működtünk együtt, köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor álljunk neki, szavazzunk. Egyes módosító egyes és kettes együtt. Lehet ez egytől háromig is lehet, jól van. Egytől háromig kitámogatjam, ki ellenzi, ki Elfogadtuk. Négyes, kitámogatjam. Négyes, négyes, igen. Mellette tehát, ki van ellene, ki elfogadtuk. Ötös, mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos mellettem. De hatos és hetes együtt. Nem, nem együtt mégsem. Más szerzők vannak itt. Tehát a hatosról szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hetes. Mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Nyolcas. Nem a nyolcasok, a fogyottá vált, így a kilences is. Tízes. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Tizenegy. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Úgy hiszem. Ellenőrizzük le. Is of course. Everybody voted? Szavazott-e mindenki? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Egy szavazattal elutasítva. Okay, 12. 12-es. Mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as. A 13-as, 14 és 15-ös tudjuk egy füst alatt, egy kalap alatt, mint egy. Ki támogatja ezt a hármat? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 16. Mellettem ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Tizennyolc mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Tizenkilences mellettem, ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Perhaps you're right. Let's see. I don't know it. Nézzük. Nem tudom, mi lesz az eredmény. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 12-12 ellenében. A 22-esnél tartottunk, vagy 21-esnél. Tehát a 22-es következik, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 23, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 24 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 25 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 26 ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Három Lara Wolters féle módosító, ez, erről szavazhatunk egyben. Ki támogatja ezt a hármat? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 34 kiesik, 35-ös, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 36 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 37 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük? Jó, megnézzük, ha lehet, akkor ellenőrizhetjük. 37-esről szavazunk. Most lehet még szavazni. We close. Lezárom a szavazást. 18-4 ellenében, Maria, bocsánat, 38, ki van mellette, étvesz kiesik, 39, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 40-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 41, mellette, 41, ki van mellette, Forty-one. 41-től 44-ig ki támogatja? 41-től 44-ig. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Ezzel a 43-as okafogyottá válik, 45-ös. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Van egy kompromisszumos módosító, az egyes ki van mellette. Ellene? Tartózkodás elfogadva. Aztán jön a 48-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Megnézzük, hogy 49, 50, 51-esről szavazhatunk-e egyben. Igen, erről a háromról, tehát ki támogatja ezeket. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. Aztán 52, 53 egyben. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Aztán 54-55 egyben. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. Aztán itt van a kettes kompromisszum, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Aztán folytatjuk. 58. És 59 talán egyben lehet ezekről? Ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. 58-59 elfogadtuk, aztán 60-as okafogyottá válik, a 61-es úgy szintén, 62, ki van mellette, 62 és 63 egyben, ki van mellette, 62-63, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 64-es kiesik, 65-66, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Aztán 67-es kiesik, 68 és 69. Igen? Jó. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 70, 71-es. Onnantól a 74-esig nem. Akkor csak a 70-71-es. Ezek egymás mellett vannak. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 72-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Igen, ellenőrizhetjük. Maria, <laughs> oh, so we close. Lezárom a szavazást. Azt hiszem, Mária, elvesztetted ezt a szavazást. 16 igen szavazattal. Aztán a 73-as Olivier Chastel féle következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 74 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Aztán következnek az Ample módosítók 10-es, 11-es, akkor a 10-es 11-esről. Ki van mellette? Ellene. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 12-es, 13-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 14 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Tehát ez most megvan, most jöhet a Libe hetes, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Az állásfoglalási indítványról szavazunk egészben, a módosítókkal együtt név szerint megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 3 ellene, egy tartózkodás sem volt. Most az egyes ügynökségek következnek. Három előadó van. Csárnecki kolléga, Brudzinski, illetve Legutko kollégák az ECR-ből. So... A kollégák most először az egyesről fognak szavazni. Pages. Okay. I'm, I'm absolutely happy with this. <laughs> okay, let's start. Na jó, kezdjük el. Az első az energia szabályozók együttműködési ügynöksége, egyes módosító. Ez azonos a kettessel. Ezeknek az a célja, hogy a mentesítést jóvá hagyjuk. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Most név szerint fogunk szavazni a mentesítésről szóló határozatról. Megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom a szavazást. 19 szavazat, 3 ellenszavazat nem volt tartózkodás. Aztán Következik a négyes módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette. Ellene. Ellenőrizzük. We close the vote. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 14 szavazata 8 ellenében. Hetes módosító következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva 8-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva 9, kiesik. A 9-es kiesik. 10-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es, mellette. 11-es kitámogatja, ellene, tartózkodás elfogadva. Most név szerinti szavazás következik az állásfoglalási indítvány egészéről módosítókkal együtt. Megnyitom a szavazást. Open now. Close. 20. 20 szavazat, 3 ellenszavazat, nincs tartózkodás. Most a berekről szavazunk, az Európai Elektronikus Kommunikáció Szabályozók Hivatala, egyes és kettes módosító, ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Név szerint szavazunk a mentesítési határozatról. Megnyitom a szavazást. Close. It's 20 to 3 20 szavazattal, 3 ezt megfogad, elfogadtuk. Aztán a négyes, tehát a négyes ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9 kiesik, 10-es mellette, 10-es, és a 6-os együtt szavazhatunk erről, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13 kiesik, 14-es, 15-ös, tehát akkor 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15 mellette, különleges barátság ez, tartózkodás elfogadva. Aztán név szerint szavazunk az egész állásfoglalásról, megnyitom a szavazást. We close. Lezárom a szavazást. 20 szavazattal, 3 ellenszavazat mellett tartózkodás nélkül elfogadtuk. Most a CDT következik, az Európai Unió testületének fordító központja. Egyes és kettes módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Most név szerinti szavazás lesz a mentesítési határozatról, megnyitom a szavazást. Még mindig lehet szavazni. Last... Utolsó szavazatok. Még egy hiányzik. Most meg vagyunk. 20, igen, 3, nem 3 tartózkodás. Értve nulla tartózkodás, mondja az elnök. Négyes módosító és ötös. Ez, ezekről szavazhatunk egyben? Jó, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? elfogadtuk. 6-os, 7-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 8-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 9-es, 10-es, 9-10, 9-10-11? Esetleg 12-13? Nem. Akkor 9-10-11 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 12 ki van mellette? Tartózkodás elfogadva. Mari, ez egy igen különleges barátság. 13-as ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Aztán a kult következik, 3-as, tól a 7-esig Mindenki egyetért? Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Most név szerint szavazunk az állásfoglalás egészéről, megnyitom a szavazást. Let's see. Nézzük, lezárhatom? 23-0 szavazattal megszavaztuk. A CEDEFOB következik, Európai Szakképzésfejlesztési Központ. Egyes és kettes módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Most név szerinti szavazás következik a mentesítés megerősítéséről, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 20, igen, 3 nem, nem volt tartózkodás. A négyes módosító következik, illetve az ötöst lehet ezekre egyben szavazni? Jó, ki van mellette? Ellene? tartózkodás elfogadva. A hatos hetes lehet egyben? Jó, akkor csak a hatos ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 8, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. Maria, egyedül vagy, nagyon sajnálom. szerencsétlen sorsú képviselő. 9-es, egy szóbeli módosítót nyújtott be a szerző, felszólítja, tiltakozik ezzel nem bárki nem, akkor ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. The vote is... Még mindig lehet szavazni. Igen, lezárom a szavazást. 13 mellette, 7 ellene, 3 tartózkodás. 10-es, 11-es, szavazhatunk egyben? Igen, ki van mellette? Nem? Jó, akkor csak a 10-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ó, na most meg kell néznünk elektronikusan. Azt hiszem elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos. Szóval megnyitom a szavazást. Még mindig lehet szavazni. Jó, most lezárom. 9 mellette, 7 ellene, 7 tartózkodás. Ez érdekes. 12 ki van mellette? Ellene. Nézzük meg még egyszer. Azt hiszem elfogadtuk, de ebben sem vagyok biztos. Még mindig lehet szavazni. Jó, kérem, zárjuk le a szavazást. 13 mellette, 10 ellene. Elfogadtuk. 13-as, 14-es, szavazhatunk egyben? Ki van mellette? 13-14 mellette. 13-14 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 15 mellette, ellene Azt hiszem elfogadtuk. Open, close. Még mindig lehet szavazni, most lezárom a szavazást. Azt hiszem elfogadtuk, igen, 13-9 ellenében. 16-os és 17-es, erre lehet nem csak a 16-osról. Ki van mellette? 17-es kiesik, tehát 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as, mert ugye a 17-es kiesett, tehát 18-19-es egyben, nem, akkor csak 18-as ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 19 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Közös családi barátság születik. Ample a 3-astól 5-ösig vehetjük egyben? Vagy a 3-tól 12-esig akár? Igen. Jó, akkor ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor név szerint szavazunk az állásfoglalási indítvány egészéről a módosítókkal együtt. Megnyitom a szavazást. Everything. All the ample plus. We close the vote. Lezárom a szavazást. 19-3 ellenében nincs tartózkodás. Now we have Amendment most a cepol következik egytől től ki van mellette, ellene, tartózkodás elut- elfogadva. Név szerint szavazunk a mentesítés megerősítéséről. Ki van mellette? Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 21, 2 nem, illetve 0 tartózkodás. Most a hatos módosító következik, és a hetes, ha vehetjük őket egyben. Ki támogatja tehát a hatost hetest? Ki van mellette hatos hetes ellene? Tartózkodás elfogadtuk, aztán a 8-as, 9-es egyben, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogad. Amendment 10. 10-es, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük, Megnyitom, lezárom a szavazást. 11 plusz elfogadtuk, és a tartózkodásokra is mínusz jár. 11 szóbeli módosítás, van-e bármi kifogás ellene? Úgy látom nincs, akkor erről szavazunk szóbeli. Két támogatja, ki van ellene? Tartózkodás. Nagyon érdekes. Ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 10, 7, arányban 5 tartózkodással. 12, 14, 12-13 lehet egyben? Nem. Jó. 12 igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 13 igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 14 igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 15 igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 16 igen nem, 16 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 17 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 18-19, 18-19, igen, nem, tartózkodás elfogadva. A 20-as és a 21-es, nem? Jó, rendben, tehát 20-21-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe. Részben ezt lefettük, a kettes bekezdés ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor már csak egy van, név szerinti szavazás, a Megnyitom az állásfoglalás egészéről, mint módosított formában. 20-3-0 tartózkodás mellett kemény dolog, gratulálunk, nagyon fegyelmezett dolog volt. Akkor az EASA, Európai Ügykutatási Ügynökség, egyes, igen, nem, tartózkodás, elfogadok, név szerinti szavazás, a mentesítés egészéről. Megnyitom, lezárom. 20 plusz, 2 mínusz, 1 tartózkodás. Négyes módosító, igen. Nem, tartózkodás, elutasítva. 5, igen. Nem, tartózkodás, elfogadva. 6 és 7-es, 6 és 7 rendben. Elég. 6-7. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadok. 8-9. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 10-11. 10-11. Igen. Csak a tízes, oké. Okay. Csak a tízes. Tehát csak a tízes, igen. Nem. Tartózkodás. Szegény Maria, elfogadtuk. tizenegyes, tizenegy 11-12 rendben. 11, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 12, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Tehát, tran 3-9-ig. Jó, így? 3 9-ig igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es. 11-es. 13. A 14-es nem lehet. Tehát 10. 10-13. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tran 14. Igen. Nem tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. Jó, akkor ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítottuk 11-11 arányban. Hát ezt nem láttam. De teljesen világos. Név szerinti szavazás az állásfoglalás módosított formájáról. Megnyitom. Húsz, igen, kettő nem, egy tartózkodás. Akkor nézzük. EASO, Európai Menekült Támogatási Hivatal. 1-2-3-as módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás, hogy megerősítsük a mentesítésről szóló határozatot. Megnyitom, lezárom. 19.2 és két tartózkodás. A következő a hetes módosító. Igen. Nem. A hetes. Igen. Nem tartózkodás, tehát tartózkodás elfogadtuk 8, 9, az kiesik így, aztán 10-es is, 11, igen, te nem, ellenőrizzük. Megnyitom az ellenőrzésre a szavazást. Lezárom. 13 ellen, 10 igen szavazattal elutasítottok, nem volt tartózkodás. 14-es igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. 12-13 kiesik, 14, 15-ösnél igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 16 és 17 kiesik, 18 igen, nem, Tartózkodás elfogadjuk. 19 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 20 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 21 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 22 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 23 igen. 23. 23. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 24. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 25. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 26. Kiesik. 27. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 28 kiesik, 29 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 30 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 31 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 32 kiesik, 33 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 34 igen, 33 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 35 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 36 igen, kiesik, 37 szintén, 38 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 39 kiesik, 40 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 41 kiesik, 42. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 43. Igen. Nem. Tartózkod... De mi? Tartózkodás elfogadtuk. 44. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 45. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 46. Igen. 46. Igen nem, tartózkodás elfogadva. 47, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 48 kiesik, 49 és 50 együtt lehet? Jó, 49 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 50 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 51 kiesik, 52 szintén, 53 kiesik, 54, 55 is, 56-os, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 58, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 59, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 60. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 61. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. Egy libe szavazat van csak. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Most név szerinti szavazás az indi- állásfoglalás indítvány egészéről a módosított formában. Megnyitom. Lezárom. 18 igen, 3 nem, és 2 tartózkodás. A következő az EBA, az Európai Banki Hatóság. 1-2-3 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Név szerinti szavazás a határozat megerősítéséről Megnyitom. Ketten még hiányoznak. Lezárom. 18 igen, 4 ellene, akkor 5-ös, Lara Wolters, igen, nem, tartózkodás elfogadva, 6-os, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 7, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 8. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizni szeretném, mert nem volt világos. A 8-ast ellenőrizzük. Akkor lezárom a szavazást. 13 igen, 7 nem, 3 tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es. Igen. Nem. Szerintem ezt elfogadtuk. 10-es. Igen. Nem. Elfogadtuk szerintem. 12 kieség, 11 kieség, 13. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 14. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 15. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. A kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Aztán nézzük. 23. Igen. Nem ellenőrizzük. Tizenhárom igen, tíz mínusz, tartózkodás nélkül. Huszonnégy igen, nem, tartózkodás elfogadva. Huszonöt igen, nem, tartózkodás elfogadva. Ekon ezt akartam én is mondani. Tehát 2-2-7, vagy 2-től a 9-ig lehet? Ja, 2-9. Igen, nem, tartózkodás, elfogadok. 12-13, 16-17, meg... Ja. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. Név szerinti szavazása az állásfoglalás indítvány egészéről módosított formájában megnyitom. Lezárom. 20, 23 arányban nulla tartózkodás mellett ACDC, Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központ.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 I would ask the members to come. Kérem. If they are not. <laughs> Lefteris, we are welcome. Üdvözöljük képviselőtársainkat itt az ülésteremben. Mindenkit üdvözlünk. Hey. <coughs> ECDC. So... ECDC. Egy és kettes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazás a mentesség megadásáról. Megnyitom a szavazást. Hányan vannak még itt? Nézzük csak, akkor lezárom a szavazást. 18-1 ellenében nincs tartózkodás. Négyes módosító mellette, ellenem, tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 8 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. Envi. Tömbben szavazhatunk az envikről, mellettük, ellenük, tartózkodások, elfogadtuk. Név szerinti szavazás az egész állásfoglalás indítványról. Megnyitom a szavazást. 18, 19, okay. Now we close 2021. Ah, we are increasing. Fine. 20 to 1 and... 20 igen, egy nem, nincs tartózkodás. ECA, Európai Vegyi Ügynökség, 1 és 2-es módosító támogatja őket. Egyes és kettes módosító Stehovski és Szarvam a kollégák módosítói támogatjuk ezeket? Támogatjuk? Ellenezzük? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Név szerinti szavazás a mentesítés megadásáról szóló állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 19-2 ellenében elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük le. Titkos kamerát kellene felszerelnünk, lezárom a szavazást. 11-10 ellenében elfogadtuk. 6-os, mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk, hetes, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 8-9, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 10, mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11, okafogyott, 12-es, 13-as, együtt mehet? Hajrá, mellettem, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 14-es és 15-ös, kérdem, nem? Rendben van, 14 mellettem, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 15 mellettem, 15 mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 17 mellette. ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette. ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette. ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20 mellette, ellene Elfogadtuk. 22-es. 22, 23, 24 egyben mehet? Akkor menjen mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. A 20 és 21-es azonosak. 25 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. NV szavazhatunk mindegyikről egyben? Ki támogatja őket? Ki szavaz ellenük? Ki tartózkodott? Mindegyiket elfogadtuk. Név szerinti szavazás az állásfoglalás indítványról módosított formájában. Vote is closed. 19 to 2. 19-2 ellenében elfogadtuk. Európai Környezetvédelmi Ügynökség. 1-2-es módosító mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazás a mentesítési határozat megerősítéséről. Szavazás még nyitva van, még nyitva van. Most lezárom. 19-2 ellenében nulla tartózkodással elfogadtuk. Négyes módosító. Mellette ellen elfogadtuk. Ötös mellette ellene elfogadtuk. A 6 hetet vehetjük egyben? Nem. Hatos mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 9 okafogyott, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11, 12, 13 mehet egyben? Ki támogatja őket, ki ellenzi őket, ki tartózkodott ő tőlük. Akkor 14, 15, kitem, ki mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellettem ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. Vote is open. <laughs> okay, now we're at 22, vote is closed. Lezárom a szavazást. 10 igen, 9 nem, 3 tartózkodás. 17 mellettem, ellenem, ugyanez a többség, ellenőrizzük le, ellenőrizzük csak le. That was a clever approach. Try it. Now it's rejected, Thomas. Na most leellenőriztük. 18 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Mariam, Envim, szavazhatunk mindegyikről egyben? Ki támogatja őket? Ki van ellenük? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Most pedig név szerint az állásfoglalás indítványról módosított formájában megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. 19.3 ellenében IFC, Európai Halászati Ellenőrzési Bizottság 1 és 2-es módosító. Ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodott. Név szerinti szavazás a mentesítés megadásáról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 19-3 ellenében elfogadtuk. 4-es módosító támogatja. Ki van ellene? Kitartózkodott elutasítva ötös mellette ellene. ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 6-7 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 8-9 8-as mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk, 9 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. PES. A Halászati Szakbizottság módosítóiról lehet tömbben szavazni mindegyikről. Ki támogatja őket? Ki szavaz nemmel? Ki tartózkodott? Elfogadtuk név szerinti szavazás az állásfoglalás indítványról módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Vote is Huh? Two are missing. Joseph, you're missing. <laughs> Joseph, Joseph. Close. Uh, 19 <laughs> to 19-3 ellenében. Nulla tartózkodás mellett. EFSA. Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Who is in favor? Egy és kettes mellettem. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazás a mentesítés megadásáról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 19-3 ellenében nulla tartózkodás mellett. 4-es és 5-ös mehet együtt? És 6-os? Nem, 4 és 5-ös, jó, mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nem, akkor külön négy és mellett ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös mellettem, ellene. Elfogadtuk ezt is. Hatos, mellettem, ellene. Tartózkodás. Hatos akkor szavazunk géppel, megnyitom a szavazást. József ismét nem szavazott. <laughs> Again, you are our victim today. 15 to 4 to 3, now we have it. Elfogadtuk. Hetes mellettem. Ellenem. Ellenőrizzük ezt lenni. Úgy hiszem, olyban sejlik, hogy elfogadtuk, de ez sem biztos. Nézzük hát meg így. Adopted, huh? Elfogadtuk. 19-9, 12-9 ellenében. 8-as. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 9 mellett. 9-10. Mellettük. Ellenük. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 11 okafogyott, 12-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 13 mellettem, 13 mondom, mellettem, ellene, ellenőrizzük ezt le. Last one? One missing? Okay, now we have it. Egy hiányzik, most már nem hiányzik. 13 igen, 6 nem, 3 tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellenem. Ellenőrizzük ezt le. Tehát a 14-esről ellenőrző szavazást nyitunk meg. Lezárom a szavazást. 12 10 adopt. 12-10-hez elfogadtuk. 16 mellettem. Ellenem. Elfogadtuk. 15 okafogyos, 17 mellettem. Ellenem. Ellenőrizzük ezt le. A zöldek rendezik soraikat, miközben megfelelő fényképet próbálnak összepászintani. 17-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18. Ki támogatja? Ki van ellene? Uh, check it, but I think it's adopted. Who is a... 19? 19. Még van, aki nem szavazott. Elfogadtuk 11, 10 ellenében. 19 a fogyottá vált, 20 ki támogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk. 21 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 22-es. 22-es, tehát ki támogatja 22-est? szavaz nemmel, ki ez, aki tartózkodott, ezt elfogadtuk. Az enviről mind külön? Vagy egybe? Egyben. Ki támogatja őket, ki ellenzi őket, ki tartózkodott. Most pedig az egész módosított állásfoglalás indítványról pedig név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenkilenc három ellenében nulla tartózkodással. Eige, Európai Nemek Közötti Egyenlőség Intézete. Egyes kettes támogatja? ki ellenzi, ki elfogadtuk. Név szerint szavazunk a mentesítés megadásáról. Eighteen plus, four minus, and 18 négy ellenében nulla tartózkodással megadtuk a mentesítést. Négyes módosító mellette, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös, mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hat, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hét, Hét nyolc, mehet egyben? Egyben? Nem. Ki támogatja hetest, ki van ellene, ki ez, aki tartózkodott, elfogadtuk. Nyolcas, mellettem. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Kilenc, Mellettem. Ellene. Ezt bizony le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Vote is close. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 10 szavazat és 12 nem szavazat mellett. Okay. Uh, then 10. We have uh, the. van egy szóbeli módosítónk, van-e bárki, aki ezzel ellen tiltakozik? Nincs. Akkor szavazunk a szóbeli módosítóval együtt. Ki van mellette? Ellene. Kérem, hogy tegyék fel a kezüket. Ki van mellette? Ki van ellene? Jó, azt elfogadtuk, mert a zöldek tartózkodnak. Illetve 11-es. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás elfogadva. 12 ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13 kiesik, 14 ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. FEM szakbizottság, itt vannak különbségek az előadó véleményeiben, tehát egyesével kell szavazni. Egyes mellette, ellene, tartózkodás. Itt van egy tartózkodás, de ezt elfogadtuk. Aztán nem tudunk egyben szavazni, kettes, ki van mellette, ellene. Ellenőrizzük. ellenőrizzük a FEM második bekezdést. Oké. Okay. 12-7, megszavaztuk. Az összes femmel, ki van mellette, ellene, azt gondolom, hogy elfogadtuk. Most név szerint szavazunk az állásfoglalás egészéről módosítva, megnyitom a szavazást. For... 18, igen, 4 nem, nulla tartózkodás. Az EUPA következik, Európai Biztosítás és Foglalkoztatási Nyugdíjhatóság. Egyes, kettes, ki van mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Név szerint szavazunk a határozat megerősítéséről. Megnyitom a szavazást. Close. Lezárom a szavazást. 17, igen, 2, nem, egy tartózkodás. Négyes módosító, ki van mellette? Ellene? Elutasítottuk. Ötös, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hatos és hetes egyben. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Nyolcas, kilences. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Tízes. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ekon következik, ezeket tömbösíthetjük? Jó, akkor ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. Név szerint szavazunk az állásfoglalási indítványról, módosításokkal együtt megnyitom a szavazást. Uh, now it's more. Most, mint a többen lennénk. 19 igen, 2 nem, egy tartózkodás. EIT, Európai Innovációs és Technológiai Intézet. Egyes, kettes módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Név szerint szavazunk a mentesítést elfogadó határozatról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 igen, 3 nem, 0 tartózkodás. 4-es módosító, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös, 6-os, 5-ös, akkor csak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 6-os, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 7-es, 8-as, igen vagy nem? Igen. Akkor 7-es, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es, 10-es. 9-es, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es ki van mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-15. 14-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 15. Mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Név szerinti szavazás a teljes állásfoglalási indítványról eh, egészében módosítókkal együtt megnyitom a szavazást. You close in that drink some water. 19... 19, igen, 3 nem. EMA, Európai Gyógyszerügynökség. Egyes, kettes módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Most név szerint szavazunk a mentesítés megerősítő határozatról. Megnyitom a szavazást. Már megint Józsefnek nem sikerült szavaznia. Mindannyian támogatjuk. 18 igen, 3 nem, 0 tartózkodás. Négyes módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hatos. Igen, ellenőrizhetjük. Semmi gond. Lezárom a szavazást. 7 igen, 7 nem, 6 tartózkodás. Ezt elutasítottuk. A 7-7 az azt jelenti, hogy elutasítottuk. Aztán a 6-os következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 7-es, 8-as? Nem. Jó, akkor 7-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 8-as, ki van mellette? El. 8-as, 9-es? Jó, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 10-es kiesik, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13, 14, 15, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor 15-ös ki van mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Nem, ezt elutasítottuk. 16-os. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 17-es és 18-as. Ez jó lesz egyben? És a 19-es? 17-18-as csak. Ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás elfogadva 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 20-as és 20 nem csak a 20-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 24 és 25-ös? Jó. 24-es csak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az összes enviről szavazhatunk egyben? Jó, akkor az összes enviről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az egész állásfoglalási indítványról szavazunk, módosításokkal együtt, megnyitom a szavazást. meg vagyunk. 20 igen, 3 nem, nem volt tartózkodás. MCDDA, Európai Drog és Drogfüggőség Megfigyelő Központ. 1-es, 2-es, 3-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most név szerint szavazunk a mentesítési határozatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Azt gondolom, hogy elfogadtuk. 20 igen, két nem, tartózkodás nem volt. Hatos módosító, hetes, egyben. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas, ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk, nem volt tartózkodás. Kilences, és 10-es mellette ellene. Csak a 9-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Szegény Maria, tízes módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as és 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17, 18 és 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as, 21-es, kocsak 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe a kettőről egyben, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most név szerint szavazunk az egész állásfoglalási indítványról egészben módosítókkal. Megnyitom a szavazást. Húsz igen, kettő nem. Nem volt tartózkodás. Európai Tengeri Biztonsági Ügynökség, egyes-kettes módosító, ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. Most név szerint szavazunk a mentesítési határozatról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20 igen, 2 nem, nulla tartózkodás mellett. Négyes módosító következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6-os és 7-es, 8-as, akkor csak 6-7 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es és 10-es, nem, akkor csak a 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes kiesik, tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. itt a családnak jobban kéne beszélgetni egymással. A TRAN-nál szavazhatunk az összesről egyben? Akkor az összes TRAN módosítóról szavazunk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Az egész ellensoglási indítványról egyben szavazunk módosítókkal együtt, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. 20 igen, 3 nem, nem volt tartózkodás. ENISA, Európai Hálózat és Információs Biztonsági Ügynökség, egyes es es módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Név szerint szavazunk a mentesítés megerősítéséről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 igen, két nem, nem volt tartózkodás. Négyes módosító, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 12 igen, 8 nem, 3 tartózkodás. 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os módosító szóbeli módosító is van, bárkinek ellenvetése nincs, akkor ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük. Vagy akkor meg kell nézzük. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de nem biztos. Amendment 7. 13 plusz volt, igen, jó, akkor a 7-es és 8-as, igen, szavazattal ellene, tartózkodás, elfogadtuk mindkettőt. 8 kiesik, 10, 11, 10, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 11, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 12, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Az állás a foglalás indítvány módosított formájáról szavazunk név szerint. Megnyitom. Megnyitom, megnyitom, megnyitom, most lezárom. 21 igen, két nem szavazat. A következő az ERA, Európai Vasúti Ügynökség. Egyes, kettes módosító igen, nem, Elfogadtuk. Nézzük eh, a név szerinti szavazást, amivel megerősítjük a mentesítésről szóló döntést. Megnyitom, lezárom. 19-3 arányban nulla tartózkodással. Hatos módosító. Visszavonták, a hatost visszavonták, akkor nézzük a hetest, nyolcast, kilencest. Igen, igen, nem, de ellenőrizzük. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Jó, lezárom. Elfogadtuk 13-9 arányban egy tartózkodás mellett. Tízes módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenegyes. Jó, akkor ellenőrizzük. Kúsz úr szavaz. Rendben, akkor megvan minden. 12-8 arányban, 3 tartózkodás mellett. 11-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 12, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 13, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 14, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 15-16 esetleg, igen. 15 igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 16 igen, nem. Tartózkodás elfogadjuk. 17 igen, nem. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Igen, lezárjuk a szavazást. 10 igen, 12 nem, egy tartózkodás elutasítva. Akkor jön a 18-as, igen, nem, tartózkodás elfogadva. A tranokról lehet együtt? Igen. Igen, szavazat, nem szavazat, tartózkodás. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás az állásfoglalás indítvány egészéről módosított formájáról megnyitom. Még várunk. Lezárom. 23 arányban elfogadtuk. Az ESMA az Európai Piaci és Hatóság. Igen, nem tartózkodás elfogadtuk. A név szerinti szavazás, amiben megerősítjük a mentesítésről szóló döntést, megnyitom. Lezárom. 18-2 arányban egy szavazás mellett. Nézzük akkor a négyes módosítót, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, igen, nem. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom. Igen, 11-9 arányban egy tartózkodással. Hatos módosító, igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, igen, nem tartózkodás elutasítva. 8-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 9 igen, nem, azt hiszem elfogadtuk. Tízes igen, nem, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. Tizenegy és tizenkettes. Igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-14. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 15 kiesik. 16-17. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 18. Igen. Nem. Tartózkodás ellenőrizzük, de szerintem elfogadtuk. Lezárom. Hmm, elutasítottuk. Tehát 19-es, és a 19 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 20 igen, nem, ellenőrizzük. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk, elfogadtuk, 11-10 arányban. Akkor most az összes ekonról együtt lehet? Igen, ne, tehát igen, ki van mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nézzük most a név szerinti szavazást az állásfoglalás indítvány módosított formájáról, megnyitom. Lezárom. 22 arányban egy tartózkodással. ETF, Európai Képzési Alapítvány. Név szerinti szavazás. Megnyitom. Húsz, három arányban nulla tartózkodás mellett, egyes módosító és kettes együtt. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Négyes. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító. Igen, hatos. Nem, tartózkodás elfogadtuk. Nem, bocsánat, elutasítottat akartam mondani. Bocsánat, ellenőrizzük, jó? Lezárom. 7.13 mert elutasítottok, igen. 7-es módosító, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadva. 8, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadva. Ample módosítókat lehet egybe venni? Köszönöm, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtok. Az név szerinti szavazás az állásfoglalás indítvány egészéről módosított formában megnyitom, lezárom. 23 arányban nulla tartózkodással. A következő az EU-LISA, Európai nagy léptékű IT-rendszerek műveleti igazgatása a biztonság és igazságoság térkében egyes igen nem tartózkodás elfogadtuk. Akkor nézzük a név szerinti szavazást, amivel megerősítjük a mentetítést. Megnyitom. Lezárom. 23 arányban nulla tartózkodással 4-5 kiesik, 6-os módosító, 7-es, 8-as és 9-es azonosak, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 10-11 egybe mehet? Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 12, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 13 kiesik, 14, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 15, igen, nem. 15, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 16-os kiesék, 17-es kiesék, 18-as és 19 egyben. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 20-21 kiesnek, 22 és 23-24. Jó, állj. Tehát 22, 23, 24, nem akarunk egybe szavazni róla. 22, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 23, 24, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Most akkor a 25-ös, igen nem, tartózkodás elfogadva. 26 kiesik, 27, 20, de kiesik, ha elfogadtuk a 20-ast. De a 20-ast nem fogadtuk el, bocsánat, akkor a 26-osról szavazunk. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 27-28 egyben, igen, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 28, 29 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. A libe szavazás talán lehetne az összesről egyben. Igen, ki támogatja őket, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most az állásfoglalás indítványról módosított formájában név szerint megnyitom, Lezárom. 19-3 arányban. Nulla tartózkodás. eu OSA, az Európai Munkahelyi Egészség és Biztonság Ügynökség. 1, 2, 3, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A név szerinti szavazás a mentesítés határozatának megerősítéséről megnyitom megvárjuk Katarinát, illetve a helycserét. Egy pillanat, megvárunk, lezárjuk, 23 arányban. Viszlát, Olivier! Nagyon fegyelmezett voltál, köszönöm, köszönjük. Akkor nézzük a 6-os és 7-es módosítót egyben. Jó. 6-as, 7-es és 8-as, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 11-es és 12-es együtt. Csak a 11-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 12 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 13 igen, nem, tartózkodás. Az empőről egybe tudunk? Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Most a népszerinti szavazás az állásfoglalás indítványról egészére módosított formájában megnyitom, lezárom, Huszhárom arányban nulla tartózkodással. Nézzük az ez a, az Euróatom ügynökség, egy-kettes módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk a név szerinti szavazás a mentesítési határozat megerősítéséről. Megnyitom. Megnyitom. Lezárom. 19-3 arányban nulla tartózkodás mellett, aztán 4-es 5-ös módosító és 6-os. 4-es 5-ös, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os, igen, Ja, 6-os, 6-7-1-5. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Most a név szerinti szavazás az állásfoglalás indítvány egészéről módosított formájában. Megnyitom. Megnyitom. Lezárom. 19-4 arányban nulla tartózkodás van. Eurofound. Az élet és munkakörülmények javítására irányuló Európai Alapítvány 1-es, 2-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Név szerinti szavazás a mentesítés döntésének megerősítéséről megnyitom. Lezárom. 23 arányban nulla tartózkodással. Nézzük akkor a négyes módosítóst. Négy ötös lehet? Nem, négyes. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. Ötös, igen, nem, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük akkor az ötöst. Megnyitottuk. Lezárom. 11-6 arányban 5 tartózkodással elfogadtuk. Ennyi. 6-os, 7-es? Nem, jó, nem, nem, nem. 6-os, igen. Nem. Tar- jó, tartózkodás elutasítva. 7-es és 8-as talán együtt. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. Az empő összeset egybe lehet? Nagyszerű. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Most név szerinti szavazás az állásfoglalás indítvány módosított formájáról egészen. Megnyitom. Lezárom. 19-3 arányban. Eurojust Európai Bírói Együttműködési egy, Egység 1 módosító igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazás a mentesítési határozat megerősítéséről megnyitom. Lezárom. Húsz-három arányban nulla tartózkodás. Nézzük akkor most a hatos módosítót. Igen, nem, tartózkodás, F. Elfogadtuk. 7-es és 8-as együtt. 7-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 8, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 9, igen, 9, 10, 11, ne, na, na. Kilenc, tíz. Nem, kilenc. Oké, okay. igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Tízes, igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegy, igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettő, igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhárom és tizennégy talán. Egy pillanat, Thomas. Tizenhárom, tizennégy. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 15-16, igen, nem, nem. Jó, akkor a 15-ös csak igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 16 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 17 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 18 igen, nem, tartózkodás Elfogadtuk. Nézzük a libe. 4, 6, 7. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás az állásfoglalás indítvány egészéről módosított formájában. Megnyitom. Lezárom. 21-2 arányban. And we have Europol. Europol az Európai Unió igazságügyi együttműködési egysége, illetve az Európol 1 és 2-es mellette ellen elfogadtuk. Név szerint szavazunk a mentesítés megadásáról, mellettem. Illetve megnyitom, nem mellette, megnyitom, megnyitom. Már a végét, végét járjuk, és a végén járunk. Nagy hatással van rám az önök fegyelme ahogyan itt részt vesznek. Akkor lássuk a módosítókat, 2-es, 5-ös. Ki van ellenem? Kitartózkodott. Elfogadtuk. Hatos. Mellette ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 7-es és 8-as mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 9 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 10 mellettem, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük hát le, de azt hiszem, hogy elutasítottuk, de lássuk meg. József, egy pluszt, légy szíves. Okay. It's rejected 12 to 11. Elutasítottuk 11-12 ellenében. Okay, now we are at number 11. 11-es szóbeli módosító. Ellenzi valaki a szóbeli módosítót, akkor ki támogatja, ki ellenzi. Ki Akkor ezt elfogadtuk. 12-es mellettem. Ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as okofogyott. 14-15 mehet egyben? Nem. 14 mellettem. Ellenem tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12, 7, 4. 15 mellettem. Ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 16-17 mellettem, ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 18 okafogyott, távált. 19 és 20, nem csak 19 mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. A rendkívüli barátság folytatódik 20-as módosító mellette, ellene. Tartózkodás. Szegény Mari, hát ezt is elfogadtuk. 21-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Libe. Mm, együtt lehet, igen, két mellette, ellene elfogadtuk. Az állásfoglalás indítványról módosított formában szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. 21 igen, egyen, egy nem szavazat, egy tartózkodás. FRA, Európai Uniós Alapjogi Ügynökség. Most jön a leszámolás. 1-2-3 mellettem, ellenem. Elfogadtuk. Akkor név szerint szavazunk a mentesítés megadásáról. Vote is closed. 18 18 igen, 4 nem nulla tartózkodás. Lássuk akkor a módosítókat, 6-os és 7-es, mehet így. Mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 8-9 mellettem, <clears throat> ellenem, tartózkodás, mind a kettőt elfogadtuk. 10-es, nem a 10-es nem, 10-es mellette ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. 11 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellettem, ellenem. Ezt leellenőrizzük. We have to check 12. Vote is open. Joseph, this time you have to vote plus if... József, most aztán tényleg plusszal kell szavaznod, különben oda barátság. It's rejected. Elutasítottuk. 10 igen, 11 nem, két tartózkodás. 13-as. Szobodi módosító, Kolzan kezdetű szóbeli módosító ellenzi ezt valaki, nem? Akkor ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Ezt elfogadtuk. 14-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 15 és 16 mehet egyben? Mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es okofogyottá vált, 18-19 mehet egyben? Mellett, mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Huszas módosító mellette ellenem tartózkodás, elfogadtuk, 21, mellette, ellette elfogadtuk. Most jönnek a lébés módosítók, ki támogatja őket? Ki van ellenük elfogadtuk, név szerinti szavazás az állásfoglalás indítványról módosított formában, megnyitom a szavazást és lezárom a szavazást. 18 igen, 4 nem, nulla tartózkodás. Frontex, az Európai Határ és Parti Őrség 1-es, 2-es, 3-as mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazás a mentesítés megadásáról. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. 19 igen, 3 nem, 1 tartózkodás. Hatos módosító kitámogatja, ki ellenzi. Tartózkodás, ezt elfogadtuk. Hetes mellettem, ellenem. Tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas, 8, 9, 10, 11, okafogyottá vált. 12-es, mellettem, ellenem. Elfogadtuk. 13-as. Ki támogatja a 13-ast? Ki szavaz nemmel? Ki tartózkodott? Ezt elfogadtuk. Nyelvi módosítás. Ez nem, erről nem szavazunk, akkor 16-17 mehet egyben? Nem? 16-os? Mellettem. Ugye a különleges barátságot fenn kell tartani, 16-os mellette ellene. Elfogadtuk ha nem jönnek a szavak a számra. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Szegény Maria. 18-as. Mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 19. Mellettem. Ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 20. Mellettem, ellene. Tartózkodás, hát ezt ellenőrizzük, nem? Yes, we check. I think it's adopted. We close. I was right. 11 to 9 to 3. Perfect, Maria. Everything fine. 11 9 3. 21-es és 22-es kérdezem. Rendben van, ki támogatja ezeket, ki szavaz nemmel, ki tartózkodik. Elfogadtuk. It doesn't change the majority, is this okay? If it's not changing... De nem változtatja ez meg a többségét, ez így rendben van? Rendben van, 23-as. Ki támogatja 23-ost? Ki ellenzi? Ellenőrizzük ezt le. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért jobb a biztonság yes we check for 23 we close the vote 12 to 10 12 igen, 10 nem egy tartózkodás elfogadtuk. 24-es és 25-ös mehet egyben? Nem, nem, dehogy is, dehogy is. 24 mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellettem, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 26 és huszonhét, mehet együtt? mellettem, ellenem, tartózkodás. Mindkettőt elfogadtuk, 28 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk, 29 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elutasítottuk, 30 és 31 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk, 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as okafogyottá vált, 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Megint fennmarad a barátság, 35 mellette, ellette, ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát most Mariát utasították vissza, de a módosítót elfogadták. Libe, ugye egyszerre szavazhatunk mindegyikről, ki támogatja őket, ki van ellenük, ki tartózkodott, elfogadtuk. Név szerinti szavazás az egész módosított állásfoglalás indítványról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 igen, két nem, egy tartózkodással elfogadtuk. Utolsó ügynökség. Aztán jönnek a közös vállalkozások. Abból nincs olyan sok. Európai GNS-es ügynökség 1-es 2-es mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazás arról, hogy megadjuk-e a mentesítést. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak, szavazzanak, szavazzanak. Valaki még nem szavazott, most akkor lezárom a szavazást. 21 igen, egy nem szavazat ellenében, nulla tartózkodás mellett. 4 és 5-ös, kérdem, 4 és 5-ös mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 7-es, 8-as mehet együtt? 7-es mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 9, 8 és 9 mehet együtt? Nem, az hogy 8-as okafogyott, tehát 9 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 8-as okofogyottá vált, 10-es és 11-es. Ki támogatja őket, ki ellenzi őket, ki tartozkodott ővelük kapcsolatban, elfogadtuk őket 12-es mellettem, ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk név szerinti szavazás az állásfoglalás indítványról egészében. Ki támogatja? 21-2 ellenében. Gratulálunk Rihet Csárneckinek és Ligotkös Brocsinski kollégáknak. Most jönnek a közös vállalkozások, kérem szépen, még nincsen vége. Távol legyen. Très bien, très bien. Euh, c'était long, mais oui, c'était long, mais on a bien fait. The last ones, eight joint undertaking. Nyolc közös vállalkozás. Ez az utolsó nekifutás. Csárneszki kollega az előadónk kéri a szót. Csak nagyon röviden. Köszönöm szépen mindenkinek. So, we thank you for the good rapporteurship. Köszönjük a jó előadóságát. Köszönjük szépen. BBI, eh, biológiai alapú iparágok eh, kitámogatja, egyes kettes kitámogatja, kiellenzi, elfogadtuk. Név szerinti szavazás az egész módosításról, módosított anyagról. Lezárjuk a szavazást. 19 igen, 2 nem. Nulla tartózkodás. Most jönnek a módosító, kettes módosító. Hát ezt ellenőrizzük le, azt hiszem, hogy elutasították, de nem volt teljesen jól látható. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene. Elfogadtuk. Négyes mellette, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellenem <clears throat> tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellenem ellenőrizik le a hatost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 10 igen, 9 nem, két tartózkodás. Hetes. Hetes, nyolcas mehet egyben? Igen. Hetes, nyolcas. Hát ez túl sok van, a Grapin és Tehovszkit egy nekifutásban megszavazni mellette, ellene elfogadtuk tartózkodás nélkül. Név szerinti szavazás az állásfoglalási indítványról. Megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva a szavazás. Lezárom a szavazást. 20 igen, egy nem. Aztán tiszta év, égbolt, aeronautika és környezetvédelem. Szeretem ezt a közös vállalkozást, kitámogatja az egyes módosítót, kit elleneztem, elfogadtuk. Akkor név szerinti szavazás. A mentesítés megadásáról szóló határozattervezetről. 20 igen, 2 nem. Jönnek a módosítók, kettes módosító mellette, ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellette, ellenem. A hármas módosító. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Hát ez nem teljesen világos, akkor ezt most pontosítsuk név szerinti szavazással. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes. Ki támogatja? Négyes és ötös? Oké, okay. Ki támogatja, ki van ellenem? Tartózkodás, elfogadtuk. 6-os és 7-es. 6-os és 7-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as és 9-es mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Jönnek a tranos módosítók. Szavazhatunk mindegyikről unblock. Egyben. Igen? Nagyszerű. Ki támogatja őket? Ki ellenzi őket? Elfogadtuk. Most pedig név szerint szavazunk. Az egész állásfoglalásról módosított formájában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 igen, 2 nem, nulla tartózkodás. Excel közös vállalkozás első módosító. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás a mentesítés megadásáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 igen, 2 nem, nulla tartózkodás. Jönnek a módosítók, kettes módosító, kettes és hármas, mellettük, ellenük, kitartózkodott velük kapcsolatban, elfogadtuk őket. Ötös és négyes módosító lehet egyben mellettük, ellenük, ki mellettük, ellenük, kitartózkodott velük kapcsolatban, elfogadtuk őket. Hatos, hetes. mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas, kilences. 9 mehet egyben? Igen, mellettem, ellenem, nem, akkor külön. Nyolcos mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences mellette, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig név szerint szavazunk az állásfoglalás indítványról. Megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva van a szavazás. 19 igen, 2 nem. FCH üzemanyagcella és hidrogén technológiai közös vállalkozása és a módosító ki támogatja. Ki van ellenem? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Név szerinti szavazás arról, hogy megadjuk-e a mentesítést. Lezárom a szavazást, melyet megnyitottam fentebb. 19 igen, 2 nem, 0 tartózkodás. Kettes és hármas módosító egybe lehet, ki támogatja őket, ki ellenzi őket, ki tartózkodott velük kapcsolatban, elfogadva. And five. Négyes és ötös, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos és hetes, csak a hatos, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Azt hiszem elutasítottuk, de azért nézzük meg. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyértelműen elutasítva. Hetes, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Utána népszerinti szavazás következik az állásfoglalás egészéről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 igen, 2 nem, nulla tartózkodás. Utána az IMI, az innovatív gyógyszerek kezdeményezés, egyes módosító, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk, név szerint szavazunk a mentesítés megadásáról, megnyitom a szavazást. Még mindig lehet szavazni azoknak, akik szeretnének. Kettő még mindig hiányzik. Tudom, hogy késő van, nem egyszerű. Most lezárom a szavazást. 19 igen, egy nem. És nem volt tartózkodás. Tehát, illetve egy tartózkodás volt, és nem volt ellenszavazat. A 3-as, 4-es módosító következik. Mária és Thomas közösen. Nem, nem, a zöldek ezt most ellenezni fogják. Tehát ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 4-es. 5-ös. Oké, akkor csak a 4-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Thomas Maria segítségével. Tehát ötös, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos és hetes. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas. És kilences. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes és tizenegyes nem, csak a tízes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es és 12-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Aztán a 13-as és 14-es, ki van mellette a 13-as 14-esnek, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös és 16-os, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es és 2-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Név szerint szavazunk az állásfoglásról, megnyitom a szavazást. It's clear. Lezárom a szavazást. 20 igen, egy nem és egy tartózkodás. Fúzió az energiáért, ITER és a fúziós energia fejlesztése. Egyes módosító ki van mellette. Ellene. Igen, ez világos volt. Még ha nem is a mentesítés miatt, de ez világos volt. Kitartózkodik? Senki, tehát elfogadtuk. Most név szerinti szavazás következik a mentesítés megadásáról, megnyitom a szavazást. Tizenöt igen, hat nem, és egy tartózkodás, ahogy az lenni szokott. Most az ötös bekezdés második módosításáról szavazunk. A kettest és hármast összevonhatjuk? Akkor csak a kettes, ki van mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A négyes kiesik, ötös. Ki van mellette? A négyes kiesik? Igen, Maria, te most kiestél. Ötös. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hatos, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Michel, hetes, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. A nyolcasnak két része van. Első rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész. Mellette ezt visszavonták, elnézést mondja az elnök, ezt nem láttam. Tízes, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kilences kiesik. Tizenegyes, tizenkettes, ezt összevonhatjuk, ki van mellette? Thomas, 11-12-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. 13-as, 14-es következik. Nem, akkor csak a 13-as ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene tartózkodás. A végén már minden olyan egyszerű. Tartózkodás elfogadva. 17-es következik, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. 18-19-es, nagyon jó. Mellette, ellene, akkor 18, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 kiesik, 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 23 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 24. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. 25. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Név szerint szavazunk az állásfoglalási indítvány egészéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 igen, 3 nem, egy tartózkodás. Szeszár, közös vállalkozás következik, egyes módosító, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. Név szerint szavazunk a mentesítésről, ki van mellette? Vote open. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 igen, 3 nem, nulla tartózkodás. Módosítók. A kettest és a hármast egyben vehetjük? Igen, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Négyes és ötös. Mellette, ellene. Négyes, ötös. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hatos, hetes. Igen, mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Most a 8-as és a 9-es jön, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es, 11-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12 mellette, ellene, tartózkodás Elutasítva. 13, 14, tehát nem csak 13 mellette, ellene. Meg akarják nézni? Jó, akkor nézzük meg a 12-est. Jó, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 12-est. Jó, egy ellenőrzést végzünk. Tomás nem hiszi el, hogy elvesztette ezt a szavazást. No, he is not. Nem, nem vesztett el. Igaza van, 11-11. Elutasítottuk. Majdnem igaza volt. 13-as. 13-as, 14-es. Tehát csak a 13-as ki van mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A TRAN, egyben szavazhatunk ezekről? Nagyszerű, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Név szerint szavazunk az állásfoglalás egészéről. We close it. Lezárom a szavazást. 19-3. 19 igen, 3 nem. Shift közös vállalkozás ez az utolsó. visszaszámlálás, egyes módosító, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most név szerint szavazunk a, a mentesítésről, megnyitom a szavazást. Ki nem szavaz, kinek kell még szavaznia? Jó, akkor most lezárom a szavazást. 19 igen, 2 nem. Nem volt tartózkodás. Kettes és hármas módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes és ötös. Nem, akkor csak a négyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hetes és nyolcas, és kilenc. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az összes tranmódosító egyben. Micsoda? Szavaztunk mindháromról. Szavazhatunk újra, ha szeretnék. Izabella, tudja, hogy én mit mondtam? Kilences módosító. Szavazhatunk még egyszer, tehát ki van mellette? Ellene. De még így is elfogadtuk. Akkor most a Tran, az utolsó szavazás, ki van mellette? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az utolsó név szerinti szavazás következik a mai napon. 18 óra 28 perckor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 igen, 3 nem, nem volt tartózkodás, gratulálunk. Köszönöm szépen. We achieved it. Thank you so much. Sikerült mindenkinek, köszönöm. Köszönöm, remek volt. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Sorry, sorry, just. Tomorrow continue, we continue at nine for the coordinator. Tomorrow we continue at nine. Holnap 9 órakor folytatjuk a koordinátorok üléssel, és 10.30-kor folytatjuk a nyilvános üléssel. Köszönöm remekek voltak. Nine the coordinators. At nine the coordinators. At 10.30 the normal cont meeting. Kilenckor a koordinátorok, 10.30-kor a kont ülés. Köszönöm szépen mindenkinek, eh, hogy ilyen fegyelmezett volt. Nagyszerű ez a szakbizottság.